Good morning. Bonjour. Bon dia. Jó reggelt kívánok mindenkinek. We will continue in Portuguese. Portugál nyelven folytatom. Pont 1 um da nossa ordem de trabalhos. Egyes napi rendi pont. Ez a napi rend elfogadása. napirend módosítását senki nem kérte, így abból indulok ki, hogy elfogadottnak tekinthetjük a napirendet. Második napirendi pont, elnök közleményei. Azt hiszem mindenki megkapta az információkat. A legutóbbi döntésekre vonatkozóan, amelyek megszülettek a koordinátorok ülésén, ezért a kettes ponttal kapcsolatosan több mondandóm nincs is. Hármas napi rendi pont, itt következnek most a koordinátorok ülésének eredményei, amely ülés szeptember 18-án lett megtartva, ezzel kapcsolatosan szintén továbbítottuk az információkat, ha senkinek nincsen megjegyzés, abból indulunk ki, hogy elfogadottnak tekinthetjük ezeket a közleményeket. És négyes napi rendi pont a szeptember másodikai ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezzel kapcsolatosan sem érkeztek megjegyzések, fenntartások, ezt is elfogadottnak tekintjük és azonnal folytatjuk is az ötös napi rendi ponttal. Szaudi-Arábia, az EU-hoz való viszonya, és Szaudi-Arábia szerepe kelet, a köz, közel-keleten és Észak-Afrikában. A mi szakbizottságunk véleményét Barbara Matera jegyzi, Rezsina Bastos fog helyette beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. a kolléganő sajnos ma nem tud itt lenni, és ezt nagyon sajnálja is. Arra kért meg engem, hogy mutassam be a szakbizottság előtt a véleménytervezetét. Röviden elmondom, hogy miről is van szó. A nők jogainak előmozdítása rendkívül fontos célkitűzés az Európai Unióban nem csak az EU határain belül kívánjuk ezt megvalósítani, hanem harmadik országokban is, különösen olyan esetekben, amikor rendkívül fontos kapcsolatokat ápolunk az érintett harmadik országokkal. A közel-kelet nagyon fontos terület a számunkra, és ami az egyenjogúságot és a nők jogait illetét még mindig nagyon nagyok a gondok. Társadalmi kulturális nehézségek mutatkoznak itt meg, és ezek a problémák ahhoz vezetnek, hogy a nők rossz helyzetbe kerülnek ezekben az országokban. A Világgazdasági Fórum és mások is megállapították, hogy az orsz, ország nem tartozik az elsők közé, ami a nők jogainak védelmét illeti. Szaudarábiában a nő akaratát a férfi akaratának rendelik alá. Ez a helyzet némileg javult az új király trónra lépésével. Nemrégiben voltak előrelépések, különösen a nők választójoga területén. Gondolok itt az aktív és a passzív választójogra. 2013-as választások során tehát javulás történt, vezető pozícióba kerültek nők, és most már hozzáférnek az igazságszolgáltatási rendszerhez is. A szakbizottságunk azt kéri, hogy folytassák az erőfeszítéseket Szaudarábiában ezen a területen, és felszólítjuk az Európai Uniót, hogy folytassa a párbeszédet az országgal annak érdekében, hogy a reformokat tovább előmozdítsák, valamint előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget és a nők jogait is. Úgy gondolom fontos felhívni a szaud-arábiai hatóságokat arra, Sokszor előfordul még a kényszerházasság jelensége, és gyermekeket, lánygyermekeket kényszerítenek házasságra, ezzel megsérti Szaudarábia a gyermekjogok gyermekek jogairól szóló egyezményt, amelynek aláíró fele, részes fele Szaudarábia is. Szaudarábia az iszlám és az arab világban vezető szerepet tölt be, ezért ez egyben lehetőség is arra, hogy Szaudarábia hozzájáruljon a nők jogainak, méltóságának előmozdításához.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 De itt van Claude Vera a külügyi szolgálattól, ő kapja most meg a szót. Um, indeed, we, uh, uh... Köszönöm. Nagyra értékeljük a szakbizottság uh, véleményét, és értjük azt, hogy Szaudi-Arábia uh, korlátozott lépéseket tett csak a nők jogának erősítésére. A nők 30 százalékát nevezték ki a, a sorra tanácsba. Az LKS üdvözli a kampányt a családon belüli e, erőszak ellen, illetve szeretnénk, hogyha a nők ö, jogot kapnának arra, hogy autót vezethessenek. Nagyon sok kérdéssel még foglalkoznunk kell, és természetesen a Szaudi-Arábia folytatott találkozókon ezeket a pontokat meg fogjuk említeni. Köszönöm szépen. Itt van körünkben Szaudi-Arábia nagykövete, ő is kért szót, üdvözöljük Önt, parancsoljon, Önni a szó, parancsoljon, nagykövet úr. Köszönöm szépen, elnök asszony megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai ülésen. Amikor a nőkről beszélünk, és az esélyegyenlőségről, én férfi vagyok, és nők vesznek körül. Ez egy kicsit félelemmel tölt el. De megpróbálok hasznos résztvevője lenni ennek az eszmecserének. Sajnos csak nagyon rövid idő áll rendelkezésemre, de eh, megpróbálok a legtöbb dologról szót említeni. A véleménytervezetet nagy érdeklődéssel követtem, amelyet az önök szakbizottsága készített, illetve az ajánlásokat, amelyeket itt megfogalmaztak. Szaudi-Arábia mert nagyon hosszú utat tett meg a nőkkel kapcsolatos kérdések területén, néhány dolgot szeretnék emlék, em, kiemelni. Szaudarábia egy nagyon fiatal ország, 83 éves ez az ország. Az ENSZ egyik alapító tagja vagyunk, illetve egy olyan ország vagyunk, amely az emberi jogi nyilatkozatot eh, annak idején kidolgozta. Hölgyeim és uraim, Ha megengedik, közé tennénk egy memorandumot a szakbizottság tagjai számára a nők jogai védelme témájában Szaudai-Arábiában. Megpróbáltam az összes aggályukra reagálni, amelyekre a javaslataikban kitértek, és biztos vagyok abban, hogy amit eh, meg tudok tenni, ez nem lesz elég eh, a szakbizottság számára. Én négy gyermeklány apja vagyok, és teljes mértékben értem a nők jogait. De hölgyeim és uraim, Szaudi-Arábia A Genfi Emberi Jogi Tanács két évtizede tagja, és ezen tapasztalatai alapján nagyon keményen dolgozott általában az emberi jogok érvényesítésében Szaudarábiában. És létrehoztunk egy hivatalos emberi jogi bizottságot, amelyet a király vezet, aki egyben miniszterelnök is, illetve létezik egy nemzeti uh, emberi jogi bizottság is Szaudarábiában, és ez a bizottság jelentős nyomást gyakorol az összes érintett hatóságra, annak érdekében, hogy a nők egyenlő bányásmódban részesülhessenek. Azt gondolom, hogy tíz év múlva a férfiek fognak a jogaikért kiállni Szadarábiában, hiszen a nők nagyon erőteljesen érvényesítik jogaikat. 1961-ben csak négy lány járt iskolába. Ma 6 millió egyetemist van, ennek ebből 52 százaléka lány. és az arány 50-50 százalékos. -50 ezer főiskolai egyetemi hallgató van, és 426 ezer nő. Az én országomban több lány születik, mint férfi, tehát 10 év múlva 60%-a lesz a lakosságnak nő, és 40%-a férfi. Nem szeretnék több időt igénybe venni. Kérem tisztelettel önöket arra, hogy a szakbizottság tagjai vizsgálják meg azt az információt, majd nézzék meg, amelyet én összefoglaltam, és a hivatalom, nagykövetségem, illetve a kormányom természetesen szívesen együttműködik önökkel a legteljesebb mértékben. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam a mai napon felszólalni, és köszönöm szépen a segítségüket. Köszönöm. Ambassador. Köszönöm szépen, követ úr. Passo novo a palavra à senhora deputada. Most pedig Bastos asszonynak adom meg a szót, ugye Matera asszonyt ő képviseli. Köszönöm szépen Matera asszony nevében, megköszönöm a hozzászólásokat, megköszönöm a külügyi szolgálat képviselőjének a mondandóját, illetve a nagykövet úrnak is megköszönöm, amit elmondott. Úgy látom, hogy egyfajta kompromisszumos lehetőséget láthatunk, ugye még mindig vannak a gondok a nők helyzetével Szaudarábiában, de úgy látom, hogy kompromisszum kész a nagykövet Szeretnénk azt szeretnénk azt megvárni és ellenőrizni, és saját szemünkkel látni, hogy valóra válnak a nagykövet úr, illetve a kormány ígéretei. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nekem is lenne egy rövid észrevételem innen az elnöki székből. Nagykövet úrnak hadd mondjam el azt, hogy vannak ennek a szakbizottságnak férfi tagjai is, akik ma nincsenek itt, mert más szakbizottságokban dolgoznak éppen, de ne gondolja azt, hogy ebben a szakbizottságban kizárólag nők dolgoznak. Tehát vannak férfi tagja is a szakbizottságnak, csak ma épp nincsenek itt. Még egy dolog. Én 20 éve ismerkedtem meg Szaudarábiával, és remélem, hogy azóta nagy előrelépés történt, mert akkor bizony egyáltalán nem volt nemek közötti egyenlőség Szaudarábiában. Nekem föl kellett vennem egy ilyen fekete ruhát, amit mindent beborított, tehát nyakamtól a sarkamig bizony be kellett burkoló, burkolóznom, nem igazán lehetett turistáskodni, csak azért mehettem el erre az útra egyébként is, mert mert a férjemnek diplomata státusza volt, ezért elkísérhettem mondom erre az útra, de olyan voltam, mintha a férjem oldalbordája lennék, függeléke, de az utcán nők egyedül nem sétálhattak, mindig férfi társaságában kellett ott lenniük, még, még a külföldieknek is, és ugye akkor még nem is vezethettek a nők. Remélem, hogy 20 év alatt megváltoztak a dolgok. Tudom, hogy sok előrelépés történt. Nem tudom, hogy annyi minden történt mint amennyit mi elvárunk, mint amennyit szeretnénk, de elmondom még egyszer az, amit Bastos asszony mondott, az a tény, hogy ma itt megjelent a körünkben a nagykövet úr, mindenképpen pozitív jel, tehát hajlandóak arra, készek arra Szaúd-Arábiában, hogy együttműködjenek velünk, és nem csak Szaúd-Arábiában szeretné, szeretnénk, hogyha egyenlőség lenne a férfiak és nők között, hanem az összes kontinensen. Köszönöm szépen, köszönöm nagykövet úr, hogy eljött ide, köszönöm a, az előadását, és mindannyian azon munkálkodunk, hogy a nők helyzete javuljon a világ összes részén. Tessék, nagykövet úr! Elnök asszony! részemről a megtiszteltetés, és eh, hát hogyha meg akarnak győződni arról, hogy mi történt Szaudarábiában az elmúlt húsz évben, akkor el kell oda látogatni, hatalmas változás, fejlődés történt, hatalmas átalakulás történt. Még miniszter helyettes nőink is vannak, a sure tanácsokban is, sura tanácsokban is vannak nők. A nők mindenhol ott vannak. Úgyhogy, ha gondolják, ha ráérnek, akkor irodámon keresztül megkönnyítjük az utazást önök számára. Elnök, köszönöm. Köszönöm. Nézzük az ütemtervet, a munkatervet. Október 8-án 17 óráig lehet benyújtani a módosítókat az, az jelentésről november 26-án szavazunk, az AFED-ben pedig december 5-én. Utána a plenárisra kerül, valószínűleg a jövő év elején. Haladjuk. Hatos napi rendi pont. A pont nr. 6, Ano Europeu do Desenvolvimento. Tehát hatos napi rendi pont, az európai fejlődés éve. Barbara Matéra mondja ennek a kérdésnek is az előadója. Ismételten Regina Bastos asszony fog hozzászólni Matéra asszony nevében, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer elnézést kérek Barbara Matera nevében, aki sajnálatos módon ma nem tud itt lenni, hogy bemutassa véleményét. A nők jogainak védelme mindenképpen figyelmet érdemel a fejlesztés európai évéről szóló jelentésben is, ami ezt a véleményt illeti szeretném kidomborítani, mennyire fontos, hogy az európai pénzeket a különböző fejlesztési pénzekben, fejlesztési projektekben is kamatoztassuk az olyan régiókban, ahol a nőket diszkriminálják. A nemek közötti egyenlőség egyik fontos alapelve, alapértéke az Európai Uniónak. ...1975-ben vették fel az alapelvekről szóló cikket a római szerződésbe. Az Európai Unió határain belül Már annak idején megtették az első lépéseket a nők egyenjogúságának előmozdításáért a munkavilágában. Tizenöt évvel ezelőtt az aktív lakosság 55%-át tették ki a nők, ez a százalékos arány időközben 60%-ra nőtt. Ezek a biztató számadatok azt mutatják, mennyire fontos a nők jogainak védelme és a gyermekek jogainak védelme is, a harmadik országokban is, nem csak az Európai Unión belül, ezért harcolnunk kell azért, hogy mindenütt megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség. A fejlesztési segélyek adományozói és az Európai Unió is a harmadik országokban stratégiai projektekbe kell, hogy beruházzanak. A nők elleni erőszak nem csak a nők testi és pszichés egészsége elleni támadásként értelmezendő, hanem szociális és társadalmi értelemben is károkat okoz ez a jelenség. A nők témája rendkívül fontos a fejlesztési együttműködés keretein belül, a nők jogainak védelmét. Mindenképpen középpontba kell állítani, különösen olyan területeken, ahol válsághelyzet alakult ki, illetve ahol fegyveres konfliktus vagy háború dúl, oda kell figyelni a nőkre, Fontos, hogy a nők tevőlegesen is részt vehessenek a folyamatokban, és rendkívül fontos szerepet játszanak az érintett országokban a háborús konfliktusok utáni megbékélésben és békélt, béketeremtésben. Jó volna továbbá, hogyha a vállalatokon belül is egy szintre kerülnének a nők a férfiakkal a különböző eszközök, amelyeket be kellene vetni ezen a téren, a nők oktatása, a munkáltatói vagy munkavállalási lehetőségek bővítése, a nők jogainak elismerése és a nők részvétele a közügyekben és a közéletben. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy mindenképpen fontos, hogy az európai polgárok aktívan érdeklődjenek e terület iránt, és hogy Európa fellépjen, illetve vezető szerepet vállaljon a nők jogainak védelmében. Ez rendkívül fontos annak érdekében is, hogy Európában is előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőséget. Elnök, köszönöm szépen. Papadopoulou asszony. Köszönöm, elnök asszony. 2015 egy kulcsfontosságú év lesz a fejlesztési célokat illetően, illetve a millenáris fejlesztési célok eléréséhez az utolsó év, illetve a reformok megvalósításához. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió külső fellépései láthatóvá váljanak, hiszen eddig az EU a fejlesztés együttműködés segítség nyújtást 57 óta teszi lehetővé, és még akkor is, hogyha a legnagyobb donor a világon, a fejlesztési célokban, harmadik országok felé, az Európai Unió külső felépései nem eléggé láthatóak. Éppen ezért a módosítóinkban megpróbáltuk erősíteni a nők szerepét, a fejlesztési segítségnyújtásban úgy érezzük, hogy a nők igenis motorjaivá válhatnak a változásnak, elindítóivá, illetve nagyon fontos több információt rendelkezésre bocsátani a polgárok számára is, azokról a tevékenységekről, amelyekre az európai fejlesztési évben valósulnak meg 2015-ben. Szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos a polgárok aktív érdeklődését kiváltani, illetve az EU szerepvállalását erősíteni, az esélyegyenlőség eh, erősítésében a nők eh, erősítése nagyon fontos, az önbizalmak erősítése, illetve az egészségügyi problémák megoldásában is nagyon fontos szerepüket erősíteni, a szülési szabadságot illetően is, illetve a e, béke fenntartó folyamatokban is, valamint a konfliktus utáni e, helyreállítási folyamatokban. Nagyon fontos politikai részvételüket is erősíteni, illetve a döntéshozatalba is jobban bevonni őket. Azt gondoljuk, hogy a jelentéstevő, Mater asszony, a véleménytervezet készítője ugyan ebben a szellemben gondolkodik, és megpróbáltunk mi is ilyen jellegű módosítókat kidolgozni, amelyek ebben az irányban mutatnak, és reméljük, hogy ebben az évben a tevékenységek, amelyekre sor kerül, az esélyegyenlőséget segíteni fogjuk, erősíteni, illetve felhívjuk a nők figyelmét arra, hogy hogyan kapcsolódjanak jobban bele aktív módon a különböző folyamatokba. Nagyon fontos a bilaterális fejlesztési segítségnyújtásban megfelelő információkat eljutatni, illetve a harmadik országokban is erősíteni az esélyegyenlőségi kérdéseket. Köszönöm szépen! A bizottság képviseletében átadom a szót. Parancsoljanak. Thank you, Madam Chairman. Thank you for the... Köszönöm elnök azt, hogy megköszönöm a megjegyzéseket, megköszönöm az észrevételeket, a véleményt. Nagyon örülünk annak, hogy az európai fejlődés éve iránt nem csupán a Fejlesztési Bizottság, vagy eh, Európai, nem csupán a Fejlesztési Bizottság, hanem az önök szakbizottsága is eh, érdeklődik. már nagyon régóta nem rendeztek meg ilyen európai évet, most leginkább a külügyi fellépés kérdésével fogunk foglalkozni. Nos, azt szeretnénk kommunikálni a fejlesztési politikáról, hogy az EU, tehát az EU, a tagállamok, mi mindannyian már régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a nők szerepe a lányok oktatáshoz való joga, stb. stb. Ezt is, ezt is komolyan vesszük, ez az európai konszenzusban is benne van, az Agenda for Change-ben is, illetve a 2015 utáni keretben is, ahol van egy külön fejezet az egyenlőségről és igazságosságról, aztán van egy Gender Action Planünk 2010-2015-re. Amikor Barroso úr 1 milliárd eurót szánt azon fejleszt, millenáris fejlesztési célokra, amelyeknek a végrehajtása nem volt megfelelő, akkor az anyai, az anyák egészsége kapta a legkomolyabb finanszírozást. Tehát az Európai, Uniónak, Európai Unió igenis finanszírozza ezeket a kérdéseket. 7,5 millió születésnél vagy szülésnél segített az Európai Unió egy szakképzett orvos jelenlétével. Jövő hónapban lesz, lesz egy konferencia erről a kérdésről, lesz egy külön panel a nők jogáról. Ezzel is hangsúlyoznánk, hogy a, hangsúlyozunk, hogy a 2015 utáni időszakban oda kell erre figyelni. Tehát sok mindenről fogunk beszélni az európai fejlesztés évében. A nők is az érdeklődés középpontjában lesznek. Van egy konkrét célkitűzésünk, ez van néhány vannak olyan célkitűzéseink, amelyek nagyon általánosak, nem csupán a fejlesztési, fejlesztéssel foglalkozunk, ezekről önök is fognak dönteni. Papadopoló asszonyjal pedig egyetértek. Mindenképpen tájékoztatni kell az embereket az Európai Unió fejlesztési politikájáról. Köszönöm szépen, ismét a Basztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy Nagyra értékelem a Barbara Matera véleményével tett pozitív megjegyzéseket, és mindenképpen továbbítom majd azokat felé. Úgy gondolom, mindenképpen tovább kell fejlesztenünk az Európai Uniót a fejlesztés tekintetében, a fejlesztés számára rendelkezésre bocsátott kifizetések viszonylag magasak, és világszerte úgy gondolom példaértékű a szerepvállalásunk. Éppen ezért e területen belül nagy elvárásokat támaszthatunk a további előrelépés irányába. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Mi a helyzet az ütemtervel, a módosítók benyújtásának határideje október 7-e, 19 óra, itt a szakbizottságban október 21-én szavazunk, a DEVE szakbizottságban november 5-én szavaznak a kollégák, és a plenárison márciusban, 2014 márciusában szavazunk. Akkor most tovább lépünk. Illetve nem is, mondja az elnökasszony. Először is szünetet kell tartanunk, és csak utána kezdjük a szavazást. 10 óra 45-kor akartuk ugye elkezdeni a szavazást. És az egyik kolléganő jelenleg egy másik szakbizottságban szavaz, kérem tájékoztassák őt arról, hogy már előbb is kezdeni tudnánk a szavazást. Tehát most először is 5 perc szünet következik. Vamos começar o nosso período de votação. Hölgyeim és uraim, javasolnám, hogy kezdjük el a szavazást. O primeiro relatório que vamos votar é Mulheres com Deficiência. Az első jelentés, amelyről szavazunk, a fogyatékkal élő nőkről szóló jelentésünk, a ah, relatora ah, eh, é a senhora Wirtmann. Pergunto se deseja... Wertmann asszony a jelentéstevő szeretne mondani valamit? Majd inkább zárásképpen szólnék hozzá, köszönöm. Jó, akkor kezdjük a szavazást. Bástos asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szavazás előtt szeretném a néppárti frakció nevében elmondani, hogy Eszteres árnyék jelentéstevő kolléga visszavonja az egyes módosítót. Rendben, akkor a tízes kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences kompromisszum mellette ellene ki van. Ki tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Empl 4, mellette ki van? Ki van ellene? Ki tartózkodik, elfogadva. 76-77-es módosítók, ezek azonosak mellettük, ki van ellenük, ki tartózkodik, elfogadva. 78-as módosítás mellette, ki van ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Está encerrada a votação. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 80-as módosító mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ki van, ki van ellene, tartózkodók, elfogadva. 83-as, ki támogatja, ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es módosító két részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. 89-es mellette? Ellene. Tartózkodók? Elfogadva. 19-es kompromisszum ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodók? Elfogadva. 93-as módosító, ez okafogyottá vált, akkor a 20-as kompromisszum következik, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 21-es kompromisszum, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 104-es módosító, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 105-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum ki támogatja, ki, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 23-as kompromisszum ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Megnézhetjük ezt elektronikusan? Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24-es kompromisszum. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. Empl 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Empl 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 120-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Százhuszonegyes, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva 122, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva, 123 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 125 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Empl 15 mellette, illetve az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 126 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Empl 10 első rész, oka fogyott, második rész mellette, ellene. Tartózkodók. Azt hiszem elfogadtuk. De ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Deve 2 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 138-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 140-es módosító, ki támogatja, ki ellenzé, ki tartózkodik, elfogadva. 141-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 142, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítva. 143-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 144-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 145-ös, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Empl 8, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 156-os mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőriznünk kell sajnos, tehát a 156-osról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Empl 3. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 158 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 159-es két részben első rész. Mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 160-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Empl 5 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 165-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 166 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 169-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 170-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 195-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 170 178-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 180-as, a 178-ast elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 184 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum ki támogatja, ki van ellenem, ki tartózkodik elfogadva. 187-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 3, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik elfogadva. Deve 4, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve öt mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Deve hat mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 188 mellette ellene tartózkodók elfogadva 190 mellette ellene tartózkodók elfogadva 191 mellette ellene tartózkodók elfogadva 192 mellette ellene tartózkodók elfogadva 193 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 196 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodok elfogadva, hetes, mellette ellene tartózkodok elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodok elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve egy, ki támogatja, ki ellenzé, ki tartózkodik elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodók Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük elektronikusan. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 8-as kompromisszum, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 41-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, a következő a 47-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50-es, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodok elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. A záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-2 arányban és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Relator, pede a palavra, te a palavra, A jelentéstevő szeretne még szót, parancsoljon. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek a valóban kitűnő együttműködésért, illetve a kompromisszumokért. Azt gondolom, hogy kölcsönösen tiszteltük egymás munkáját, és így születhettek meg a nagyon jó módosítók. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkát. Köszönöm szépen. áttérünk a, a Stockholmi Program félidős eltekintésére. A jelentéstevő Szirpa Pitikainen, nem tudom, hogy Pitikainen asszony szeretne szót kérni, nem kér szót, akkor elkezdünk szavazni. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy elfogadva. Lezárom a szavazást. Megnyitom a szavazást. The, uh, the Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás azt gondolom elfogadva, de ellenőrizzük a 28-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es a 38-ast előbb ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Megnyitom az elektronikus szavazást a eljárás indítványról. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 3 ellen, nem volt tartózkodás. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Áttérünk a vélemény tervezetre, az Európai Unió erőfeszítései DS szudán stabilizálásában. Cseskova asszony, jelentéstevő parancsoljon öné a szó. Poděkovat sem kolegyním, které... Így nem beszélek túl hosszasan, csak a kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akik módosítókat nyújtottak be, és mindegyikre tekintettel voltam. Köszönöm szépen, elkezdjük a szavazást. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es okafogyottá válik, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es módosító mellette okafogyottá válik, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Blokkban szavazunk. 17-18 egészen a 25-ösig mellette blokkban ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazásra térünk át, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette nem volt ellenszavazat. Gratulálunk a jelentést. Passamos ao pont 10. Következik a tízes napi rendi pont egészségügyi akcióterv 2012-2020 innovatív egészségszolgáltatása a 21. században. Ronculli asszony ennek a kérdésnek a jelentéstevője ma nincs itt a körünkben, úgyhogy rá is térünk a szavazásra. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Három mellette négy, ellene, tartózkodok, elfogadtuk négyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk ötös mellette, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk hatos mellette, ellene, tartózkodok, azt hiszem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Hatost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Blogban szavazunk? Blogban akarnak szavazni? Jó, hogyha nincs ellenvetés, akkor blogban szavazunk a 8-astól 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ról. Ez így jó? Ja, jó, akkor csak 14-ig. Jó, mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. Talán elfogadtuk, de azért ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Thanks for the Laptuszel. Lezárom a szavazást. A 15-ösről szavazunk. 17-en voltak mellette, nem volt ellen szavazat, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Já todos votaram? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 19-en szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, egy tartózkodás volt, gratulálunk a jelentéstevőnek. Folytassuk a szavazást, 11-es napi rendi pont. A munkavállalók szabad mozgásáról van szó. Cornelissen asszony jelentéstevő, ő most nincs itt, úgyhogy rá is térünk a szavazásra. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Votação. Já todos votaram? Mindenki szavazott? elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ugyanazzal a többsége, mint az előbb. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette, ellen tartózkodók elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 58 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. Gépi szavazás, megnyitom a szavazást. Tensra Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as mellette, ellene tartózkodók. Nem világos a helyzet? Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Tehát todos votaram? a Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61 mellette. Ellene tartózkodok elfogadtuk 62 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítva. 21 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodók, Ezt is ellenőriznünk kell, de talán elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 66-os Szóbali módosítással mellette Valaki tiltakozik-e a szóbeli módosítás ellen? Nem. Akkor 66-osról szavazunk szóbeli módosított formájában mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 67-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 68, ezt visszavonták, 26-os mellette, ellene, el, tartózkodók elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük, jó. Szavazunk tehát elektronikusan. Está votação? Lezárom a szavazást. Elutasítva. De 9-9 arányban szavazott egyenlőség volt. 71-es mellette. 71-es mellette ki van, ellene. Tartózkodók, elfogadó 69 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 70-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 30 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette, ezt ellenőrizzük. 28-asról szavazunk, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ezt is ellenőrizni akarják? Jó, akkor 29-est ellenőrizzük. Gépi szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 73 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 33, ez okafogyottá vált? Vagy mégsem? Nem, nem, szavazni kell róla mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 41 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész el, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk ellenőrizzük. A 41-es második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 44. A hetest ellenőrizzük, gépi szavazást, tehát a hetesről mennyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Valaki nem akar szavazni, de azért elutasítottuk. 44 mellette, ellene tartózkodók. El, elfogadtuk 45 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 46 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodok. Úgy vélem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Tehát lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 50-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 52 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Já todos votaram. Tá. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15-en szavaztak mellette, három tartózkodó volt, és két ellen szavazat, tehát elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik az utolsó szavazás, az utolsó olyan napi pont, ami szavazás, hogy mégsem? Köszönöm. Okay que sobre o orçamento. Szóval az Európai Unió általános költségvetése 2014-es pénzügyi évre összes rész. Blokkban szavazunk erről, ez lenne a javaslatom, vagy mégsem? Jó, akkor egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Három mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk. Következő ülés a Nőjogi Bizottságnak október 14-én lesz, délután 3 órakor. És most pedig koordinátori ülés következik. Ezáltal tehát berekeztem a szakbizottság ülését. Mindenkinek kellemes napot, kellemes hétvégét azoknak, akik számára befejeződött a munkahét, és most következik a koordinátorok ülés.